majd sor. Most következik a hat állásorolás Sri Lankával kapcsolatban. Először a szerzők kapják meg a szót, először is Jeffrey Van Orden. Uh, Köszönöm. Sri Lanka lakói, különösen a tamilak, nagyon szenvedtek az elmúlt 30 uh, évben egy terrorista kampány miatt. Most, hogy az ötétét legyőzték, a sri lankaiak és sri lankai kormánynak támogatásunkra van szüksége és segítségünkre, hiszen most akarják országukat újra a jólét útjára helyezni és a terrorcselekményeket megelőzni. Az LTT és többiek nem akarják aláásni az EU-val kötött preferenciális megállapodást. Remélem, hogy a bizottság megérti, hogy a kereskedelem az, ami a legjobb útra helyezi a gazdaság élénkítést, nem pedig a segítségnyújtást. Gyakran kifejeztük aggályunkat, éppen ezért ez a GSP plusz státusz nem kompromitálódhat. Az a lényeg, hogy segítsünk annak a több ezer tamil polgári lakosnak, akik belekerültek ezekbe a folyamatokba. Minél előbb szükség van arra, hogy tegyünk valamit, és a nemzetközi közösséget is fel kell kérni a segítségnyújtásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. De rossz a kolléga következik másfél percben. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Én is támogatom ezt az állásfoglalást, bár úgy gondolom, hogy egyenlőre nem igazán kritikus a silankai kormányjal szemben. Láttuk a tamil tigrisek indította küzdelmeket, és szerintem 90 ezer ugye, halálos áldozatot okozott ez, és egyszerűen reménytelen helyzetben vannak. Több mint negyedmillió silankai jelenleg egyszerűen olyan helyzetben van, hogy nincs megfelelő ivóvízük, orvosi ellátásuk, élőhelyük egyszerűen. Ez az állásfoglalás meglehetősen gyenge véleménynyilvánítás ezeknek az embereknek a helyzetét figyelembe véve. Szerintem amennyiben nem történik érezhető javulás a helyzetben, akkor politikai és gazdasági nyomást is gyakorolni kellene a silankai rendszerre. Silanka egyszerűen a gazdasági fellendülés tekintetében a külföldtől, illetve az Európai Unió gazdasági támogatásától függ. A silankai lakosság nép értelmében kellene emelőerőt gyakorolnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Dorosza úrnak, most Mann úr következik. Tisztelt elnök úr, két percem van. A 25 éves polgárháború Sri Lankában úgy tűnik, hogy most már véget ért. Májusban a kormányi ö, csapatok most már visszafoglalták az északi területet. Remélhetőleg, hogy ez most már békét fog hozni, és szabadságot az embereknek. Az emberek nem csak a polgárháború miatt szenvednek, hanem a cunami miatt és, és más természeti katasztrófák miatt. Az Európai Unió a külkereskedelmet intenzíválta, eh, intenzívebbé tette, és eh, nagyon jobb vámkedvez, mint, mint bármely más dél-ázsiai országnak. A nemzetközi segítség, kötelezettség a politikai erők eh, felé Sri Lankában, hogy sikerüljön megvalósítani az emberi jogokat. 250 ezer ember tartanak különböző táborokban, az ivóvíz ellátásuk, gyógyszerellátásuk hiányos, és a segélyszervezeteket nem engedik be. A kormány saját érdekében állna az, hogy a lehető leggyorsabban megszervezze az emberek visszatérését szülőfalóikba. Az EPP azt kéri, hogy a Nemzetközi Vörös Kereszt ennek során kulcs szerepet kapjon. Nagyon fontos változásokra is szükség van a sajtó és véleményszabadság kapcsán is. A letartóztatások, a, az újságírók elrablását be kell fejezni, a kritikai jellegű újságcikkeket nem lehet most már börtön büntetéssel ö, ö, sújtani. Mivel a dél-ázsiai delegáció tagja vagyok, többször jártam Sri Lankában, úgy gondolom, hogy csak akkor lett esélye ennek az országnak, hogyha a tamil vezetőket is bevonják, Azonban ehhez az is tartozik, hogy a terrorizmus minden fajtáját, az erőszak minden fajtáját elítéljék, és ehhez tartozik egy stratégia kialakítása is, amely az emberi jogokkal foglalkozik. Azt szeretném, hogyha um, a war is an institution, tehát a háború egy intézmény, hogyha ez a múlthoz tartozna, én ezt szeretném. Köszönöm szépen. Danke, kollégé. Köszönöm, kedves kolléga. Higgins kolléga következik, tessék. It's on. Yeah the policy towards the Tamil people of uh, Rajbaksi elnök uh, kormánya mind a tamilok számára, mind a polgárai számára hatalmas katasztrófát okozott uh, személyek és csoportok ellen lépett fel a kormány a politikával. A tamil tigrisek legyőzése után ez a rémálom azonban folytatódik a tamilok számára, különösen Sri Lanka azon részén, ahol 300 ezer ember menekültáborokban kell, hogy lakjon, több ezer gyermek köztük, és alultápláltságtól is szenvednek. Most egy új szörny dolog fenyeget minket, a Rajvaxi kormány észak-keletre akarna telepíteni embereket, ez nem feltétlenül jó. A Rajavaksi kormány valójában nem más, mint egy diktátori rendszer, nagyon kevés ö, ö, demokratikus elem van benne, éppen ezért üdvözlöm ezt az állásfoglalást, hogy elítéljük ezeket. A négyes bekezdéssel kapcsolatban van azonban fenntartásom, mivel a terrorizmus legkomorabb formára a Rajavaksi kormány részéről jelenik meg a lakosság irányába, a gerilla mozgalom Lankán nem hoz megoldást, nem tudjuk megvédeni magunkat a katonai elnyomás ellen. A, legjobb, a védelem legjobb módja az lenne, hogyha közösen lépnének fel a Sinala kisebbséghez tartozók és a tamilok a kormány ellen állást kellene foglalniuk, és a végre el kell jutnunk oda, hogy a rendelkezés álló erőforrásokat az egész lakosság előnyére fordíthassák. Az ír szocialista párt partner pártjával felvettem a kapcsolatot, mondtam neki, hogy tegyenek meg mindent az emberek jogai érdekében. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Higgins. Nun für... Köszönöm, Higgins kollega. Hautala asszony következik másfél percben. Mindazt, amit ma elmondtak a kollégáim a jelenlegi Sri Lankai helyzetről, megerősítésre került, amikor az Emberi Jogi Bizottság egy meghallgatást tartott ezzel a rémálommal kapcsolatban. És megállapítottuk, megállapíthatjuk, hogy ennek a 260 tamil embernek az elődözése a minden nemzetközi jogi kritériumot megsért, csak úgy, még akkor is, hogyha a háborúnak vége. A sajtószabadságot erősen korlátozzák. Tegnap egy szervezet, aminek az a neve, hogy riporterek határok nélkül bemutatták a médiákban, hogy a médiák a 162. helyen vannak a 171 néhány országból. A valamennyi ENSZ képviseletnek ugyan van hozzáférése, bejárása ezekbe a különböző táborokba, de azt állapíthatjuk meg ebben az állásfoglalással is, hogy a helyi választásoknak a megszervezésével kapcsolatban mi zöldek szeretnénk elmondani, hogy ezeket a választásokat meg kell valóban tartani. Ami a kereskedelem politikát illeti, örülök, hogy a bizottság tanulmányoz annak lehetőségét, hogy Sri Lankát valamilyen módon bevonják az emberi jogi egyezményekben foglaltak betartásába. És fontos, hogy megtudjuk, hogy Sri Lanka megérdemli-e az általános preferencia rendszer szerinti -e bírálást. A... Köszönöm szépen a frakciók nevében, először a úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A győztesnek nagy vonalúnak kell lennie, és úgy gondolom, hogy Sri Lankán sokan ezt még nem ismerték fel. Arról van itt szó, hogy nemzetiségek közötti konfliktus okát, gyökerét oldjuk meg. Be kell látnunk, hogy nincs koncepció arra, hogy a tamiloknak biztosítsuk jogait. Mindkét oldal kell, hogy elmozduljon egymás felé annak érdekében, hogy valami politikai megoldást találjunk. Joggal felvettük a harcot az erőszak ellen, az erőszakoskodókat legyőztük, az erőszakot nem lehet szépítgetni. Az erőszak okait kell azonban legyőzni, ez a valós feladat. Könnyebb befejezni egy háborút, mint a békét megteremteni. Boszniában ugyanezt látjuk, sokkal a háború lezárta után még mindig nem sikerült kialakítani megfelelő megoldást a békére. Aggájaim vannak, aggodalmaim vannak a silankai kisebbségek problémáit illetően. Ezt a gyarmatosítási időszak óta nem sikerült megoldanunk. Mindkét oldalt el kellett mozdítani egy közösebb álláspont felé. Köszönöm. Elnök, köszönöm Passzert kollégának. Geringer de Ödember kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez év májusában a kormány hatóságai háborút kinyilvánították, hogy a háború véget ért Sri Lankán, azonban számos probléma még nem ért véget. Nagyon sokan táborokban élnek, és humanitárius szervezetek sem tudják őket elérni, a médiákat nem engedik be. A kolombai legfelsőbb bíróság egy újságíró nőt 20 év börtönbüntetésre ítélt, nagy nehézségek vannak az állam, illetve annak kapcsolatban nagy, nehéz, nagy nehézségek vannak, hogy az aknákat eltávolítsák, nem írta az aknák kapcsolatban Sri Lanka alá az általános egyezményt. Ebben a tekintetben nagyon keveset tettek még Sri Lanka lakói, igazi demokráciát és méltóság teljes életet érdemelnek meg. Köszönöm, mondja az elnök. Deli kolléganő következik. Monsieur le Président, mais... Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Hónapok óta a silankai kormány egyszerűen eltitkolja a civil tamiloknak a helyzetét azzal, hogy nem engedi oda a médiákat. 2009. márciusa óta teljes mértékben megsértik a nemzetközi jogokat, az emberi jogokat. Valamennyi civil, aki a tamilok és a kormányerők közötti területre jutott. Több mint 280 ezer ember észak, a sziget északi területén tartoznak. A menekültek csak azért mehetnek ki, hogy sürgőségi orvosi ellátást kapjanak, általában ilyenkor is katonák kísérik őket. Egyes táborokban több mint ezer fő veszti életét hevente, főként dizentéria miatt. Egyszerűen elképesztő, félelmetes életkörülmények vannak. A múlt héten kinyilatkozták, hogy mindössze százezer tamil menekültet fognak kiszabadítani. Az Európai Uniónak nyomást kell gyakorolnia a kormányra, hogy feltétel nélkül az összes civilt bizt, ö, bocsássák, szabadon engedjék be az újságírókat, és tegyék lehetővé a segítségnyújtást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek. a kolléga. Elnök úr. London képviselője vagyok, gyakran volt terrorizmus célpontja ez a város, éppen ezért megértem bármilyen nemzetiségű silangai polgárok helyzetét. A tamil tigrisek általi terrorcselekmények veszélyeztették és tönkretették ezt az országot. Aki elnök demokratikus úton lépett hatalomra. Sikeréhez mindenképpen gratulálunk. A kormány felelőssége most az, hogy egy konfliktus utáni társadalmat teremtsen meg, minden silankai számára egyenlőséget biztosítva a béke megteremtése és a háborús bűnösök bíróság elé állítása kell, hogy legyen a fő prioritás. Lehet, hogy az elnök bizonyos nemzetközi körökben elvesztette a hitelét, úgy gondolom azonban, hogy a legjobb előrevezető út az lenne, hogyha hozzájárulnánk és segítenénk Sri Lankán a demokratizálódást és a jólét megteremtését, és hogy eljünk az elnök, elnök mögé. Egy millió álláshely teremtésére van szükség, ezzel két és fél millió silankainak segíthetnénk. Köszönöm szépen tanok kollégának, most pedig Kelly kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ír képviselőként John Higgins ír kollégám, és de rossz, illetve Higgins kollégám ugyancsak aggódnak Irán és Sri Lanka miatt úgy gondolom, hogy Írországnak is aggódnia kell emiatt, mert mi is láttunk diszkriminációt, illetve emberáldozatokat is Észak-Írországban, de nagyon fontos a diplomácia és a vita is, és ebből kifolyólag úgy gondolom, hogyha a Lisszaboni szerződés majd életbe lép, akkor az új jogkörökkel az Európai Parlament és a külügyi képviselő is majd józarésszel fognak eljárni és diplomáciát, illetve a demokráciát fogják választani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Kelly kollégának, Korhola asszony következik. Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet. Tisztelt elnök úr! Nyomon követtük Sri Lanka helyzetét, és több alkalommal tárgyaltunk is róla, és elfogyott a reményünk, hogy megoldást találjunk. A háború 25 éve tart, 25 évet tartott, és végül úgy szakadt meg, hogy a tamil tigriseket leverték. Ebből újabb halottak, és nagyon sok menekült származott, és az e, jogállamiság csorbát szenved. Kritikus időszakot élünk, a különböző táborokban nagyon sokan szenvednek. Azt reméljük ettől az állásfoglalástól, hogy a hatóságok rövidesen hajlandóak lesznek beengedni a humanitárius segítséget, hogy ezzel segítsék a lakosságot. A nemzetközi közösség is kötelezettséget vállalt, és fontos, hogy a hosszú távú béke képítésében segítsenek az, lenne, az kellene, hogy ez a segítséghez azért is olyan segítséget is nyújtsunk, amivel a aknakat föl tudjuk, meg tudjuk szenvedni. Romeva Hueda úr következik. Azért szerettem volna először is szót kérni, hogy a Hautala kollega által elmondottakat megerősítsem. Figyelembe kellene venni azt a szerepet, amit az ENSZ játszik. Nem csak a Vörös Keresztről van itt szó, hanem az ENSZ-ről is, de szeretnék arra is reagálni, amit Van Auden kollégánk mondott. Ez szerintem nem helyén való, hogyha itt kereskedelmi lehetőségeket kívánunk felhasználni ilyen vagy olyan párt érdekében. Itten az, a, ami igazán fontos, azt kell látnunk, hogy a silankai hatóságok megteszik-e mindazt, ami szükséges, azaz, hogy belevegyék a ö, jog, joganyagukba az emberi jogokat. Teljesen normális dolog, hogyha ezt nem teszik meg, hogy akkor kérjük az ilyen rendelkezéseknek a megújítását, és ezen az úton kellene haladnunk. Köszönöm szépen! Orbán biztos úrnak adok szót zárásképpen. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia Europeană a continuat să țină sub o atentă supraveghere situația din Sri Lanka. Fontos hangsúlyozni a silankai helyzetnek a fontosságát. Mi is kezdeményeztük a silankai kormányal együtt egy pár, folyamatos párbeszédet, ami megadhatja az új kapcsolatoknak az alapjait, ahol mindkét fél erőfeszítéseket tehet annak érdekében, hogy egy fokozatos megoldás alakuljon ki mindazon problémák esetében, amikről itten beszélünk. Nagyon foglalkoztat bennünket a humanitárius helyzet, ami rendkívül kritikus a különböző menekült táborokban, illetve az országon belüli menekültek esetében. Ezek a személyek a silankai táborokban súlyos nemzetközi jogi sérelmeket szenvednek el. Jelenleg biztosítanunk kell, hogy minden személy részesülhessen a a mozgásszabadságban, és mindenki hozzáférhessen ezekben a táborokban a humanitárius segítséghez. Fontos, hogy ezen személyek segítséget kaphassanak a humanitárius szervezetektől. A bizottságot az is foglalkoztatja, hogy hogyan alakulnak Sri Lankában az emberi jogok több olyan információt is kaptunk, hogy jogalap nélküli kivégzések történtek, emberrablások és különböző nagyon súlyos megfélemlítések a médiákkal szemben akadályok vannak a szigeten történő megbékélés vonatkozásában, és ekkor még nem is beszéltünk a tamiloknak az elégedetlenségéről. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a megbékélési folyamatnak mindenképpen a különböző felek felelősségvállalásán keresztül kell, hogy megtörténjen. Ennek érdekében az Európai Bizottság végzett egy méreható vizsgálatot a tekintetben, hogy hogyan is állnak az emberi jogi kérdések Sri Lankán. A célja ennek a vizsgálatnak, ennek a látogatásnak az volt, hogy megállapítsuk, hogy az ország teljesíti-e nemzetközi kötelezettség vállalásait, illetve azokat, amiket vállalt akkor, amikor a fenntartható fejlődés és a jó irányítás adminisztrációval kapcsolatos egyezményt kötötte az Európai Unióval, az SPG Plus-t. Itt arról van szó, hogy az emberi jogi nemzetközi normákat kellene betartania. Ennek a vizsgálatnak következtében megállapítottunk több hiányosságot is, méghozzá súlyos hiányosságokról van szó. Három nem, ENSZ egyezményt is megsért az ország az emberi jogi területen. A nemzetközi polgári és politikai jogokat, a kínzás elleni egyezményt, továbbá a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt is. Mindez azt bizonyítja, hogy jelenleg Sri Lanka nem valósítja meg, illetve nem tartja be ezeket a nemzetközi egyezményeket. Elkerülhetetlenül ez a helyzet oda vezet, hogy nem élvezheti ez az ország a többlet olyan kereskedelmi előnyöket, amiket az SPG egyez, plusz egyezmény értelmében élvezne. Ezeket az egyezményeket nem csak ratifikálni kell, hanem ezeket be is kellene tartania az országnak. Köszönöm szépen az önök figyelmét. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Lezárom ezen a szavazást, és azonnal rá is térünk a szavazásra de szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy az eljárási szabályzat értelmében a Catch the Eye